Jó estét, kedves kollégák! Megkezdjük a munkát. Rendkívüli ülésünk van a mai napon. Az egyes napi rendi pont alatt azzal kezdeném, hogy mondja, megkapták a napi rendet, nem is a módosítást eddig, és ha körülbe pillantok, akkor azt látom, hogy el is fogadtuk, mert nincsen kifogás. A második napi rendi pont alatt a Kont News szeretném bejelenteni, mindenkori nyelven, a mai ülés pedig interneten közvetítésre kerül, szükség lesz egyébként a szavazókártyákra is, szedjék elő addig, és eh, itt van egy eh, halasztás a nagy-britanniai népszavazás miatt számos területen csúszás alakult ki, ezért a máltai számvevőszégi tagról való szavazást el kellett hajastanunk, halasztanunk. Mindent elkövettünk egyik, mint annak érdekében, hogy a meghallgatásra sort kerítsünk rögtön a nyári szünet után aztán szavazás is lesz, és ami az eljárási szabályzatot illeti, mindent figyelembe vettünk, ezt szeretném bejelenteni. Egyébként pedig szeretném elmondani, hogy nem kell ezt külön megválasztani, mert mindenki nyilvánvalóan azon a véleményen van, hogy itt jogosan jártunk el a máltai számvőszéki tag meghallgatása rögtön nyári szünet után következik. Ezzel aztán rá is térhetünk a harmadik napi rendi pontra. Egy megfelelő áfa vagy héja rendszer kialakítása, a téma a csalásra szemű fellépés. Ali úr kéri a szót, mint előadó. Köszönöm szépen az összes kollégának, aki részt vett ebben a munkában, árnyék előadóként. Azt hiszem sikerült egyensúlyba hozni ezt a véleményt, és helyes lesz valami, és jó lesz valamennyi Európai Uniós tagállam számára. Nem kell többet hozzáfűznem az egészet. Úgy gondolom, jó munkát végeztünk. Köszönöm szépen. Ezzel rátérünk a szavazásra. Hogyha mindenki felkészült, akkor az egyes módosító következik, tessék ellenem tartózkodás elfogadva, kettő mellette, ellenem tartózkodás elfogadva, három mellette, ellene tartózkodás elfogadva, négy mellette, ellene tartózkodás elfogadva, öt. Két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás. Szerintem többség elfogadtam, de ellenőrizzük le elektronikusan. Ötös első rész, megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. A második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva. hat mellette, ellene tartózkodás elfogadva, hét mellette, ellene tartózkodás elfogadva, nyolc mellette, ellene tartózkodás el, elutasítva, kilenc mellette, ellene tartózkodás elfogadva, tíz mellette, ellene tartózkodás Szerintem el, elutasítettük, ellenőrizzük le. Tízes. Megint nyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Jó, hogy leellenőriztük. 11 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 12 mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 13 mellette. Ellene tartózkodás elutasítva, 14, 4 fok a fogyottá választ, válik, 15 mellette ellenőr. 16, két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 18 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 20 mellette, két részben mellette, egy. Szerintem elutasítottuk. Első rész 20. Ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Második rész mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. 21-et visszavonták, 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellett, ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le, szerintem elutasítottuk, 24. Megnyitom, le is zárom. Elutasítottuk, igen. 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 28-at visszavonták, 29 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük le. Nem, elfogadtuk. Igen, elfogadtuk a 30-as. 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 32 visszavonva, 33 első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Harmadik mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük le. 33-as harmadik rész elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 34 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 35 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 37 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 38 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 39 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 41 visszavonva, 42 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 43-ast visszavonták, 44 két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodás. Második részt ellenőrizzük le 44-es második rész elektronikusan. Második rész. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 45 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 46 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 47 mellette, ellene tartózkodás elutasítva 48 mellette, 47-est ellenőrizzük le, rendben. Megnyitom a szavazást, 47-es elektronikusan. Lezárom. 6-16 arányban. 48 1 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 50 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 52 mellette ellen, mellette, mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, 53 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 54 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 55 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 56 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 58 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 59 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 60 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 61 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Elektronikusan megtartjuk a záró szavazást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Gratulálunk a jelentéstevőnek. 19-3 arányban megszavaztuk a jelentést. Köszönöm szépen. És most tulajdonképpen az ITER van a napi rendünkön, és a Fusion for Energy igazgatójának látogatása. Azt kérném, kérdezném, hogy hol van? Ó, elnézést kérek, már látom. Nagyon sok szeretettel üdvözlöm mind a kettőjüket, és már is átadom önöknek a szót arra, a, annak érdekében, hogy az ITER-t e mutassák be, hogy az ITER keretében mi folyik. Ugye rendszeresen ö, foglalkozunk ezzel, mivel a költségvetés számára nagyon fontos az ITER, úgyhogy át is adom önnek a szót, tessék. Jó napot kívánok, elnök asszony, hogyha megengedi, akkor az ITER részéről én mutatkoznék be az ITER Eh, a bizottsági tanácsának tagjaként, majd Johannes tájékoztat önöket a fúziós energiáról, hogy az európai, eh, hogy Európa hogy járul hozzá az ITER tanácshoz. Rendben van ez így? Hát igen, elnökként én úgy gondolom, hogy ez rendben van, de azt kérem, hogy mondja rögtön meg az, hogy mondja el rögtön, hogy ön mivel fog majd foglalkozni, tehát mit fog elmondani. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők, jó estét kívánok! Kérem szépen, hogy tegyék föl a másik prezentációt is. go, go right to... Akkor rátérünk rögtön a hármas diára. Okay, so, so I'm very happy. Nagyon örülök, hogy eh, elő adhatom önöknek, hogy hogyan haladtunk előre az iterrel kapcsolatban. Az első fél év van a hátam mögött a fúziós energia igazgatói pozíciójában. Úgy gondolom, hogy pont idejesnek a beszámolónak, aki még nem tudja, hogy miért költünk ilyen sok pénzt a fúziós energiára, mi a jó benne. Nos, az első fél évben a költségek alakulásáról tudunk beszámolni, arról, hogy milyen, alakul, hogyan alakul a szervezet maga, és az ITER-IO hogyan működik. Többen mondták azt, hogy a struktúra hibás, úgyhogy ha embereket lecserélünk, az önmagában még nem lesz megoldás. Erről majd beszélni fogok majd rátérek eh, a mérföldkövekre és a 2025-ig eh, látható eh, halad, előrehaladási irányra, összefoglásképpen majd. Nos, az animációt ugorjuk át. Nos, miért szánunk ennyi energiát és költséget a fúzis energiára. A görög filozófusok a repülő madarakra figyeltek oda egyrészt, másrészt pedig a nap energiájára, amelyből szerettek volna hasznosítható dolgot alkotni. A repülő madarak ihlették Da Vinci, amikor az első repülőgépeket megtervezte, majd 1900-as évek ben valósult meg az a terv. A hát másik kérdés tehát az volt, hogy miért olyan bonyolult a nap működése. Az 1930-as években tudták csak megfejteni a tudósok, hogy mi folyik a nap belsejében, ez a fúzió. Szaharov, híres orosz tudós, képzelt el az első gépet az 1950-es években, amelyben fúziós energia termelés folyik zárt térben. E, most pedig e, fel kell tennünk a kérdést, hogy miért e, ilyen lassú az előrehaladás a fúzós energia terén. Nos, három előnye van. Na, nagyon sok hidrogén áll rendelkezésre, úgyhogy ezzel nincs gond. Eh, nem termelődik semmiféle káros eh, eh, hulladék, melléktermék, nincs robbanási kockázat. Igazándiból ugyanaz a probléma, hogy igazándiból az a kockázat, hogy, hogy elalszik a tűz, úgymond, Úgyhogy azért kell több berendezést építenünk, hogy ha valamelyik leáll, akkor a többi termelje tovább az energiát, de robbanás veszély nincsen. Ha megnézzük a történeti visszatekintésben, egy kicsit apró betű, az 50-es évektől kezdve láthatók a fúziós berendezések, folyamatos evolúciónak lehetünk tanulni az elmúlt 60 évben. Azóta figyeljük az időtartamokat és a hőmérsékleteket. Ezek folyamatosan egyre magasabb értékeket érnek el. Ez egy kicsit olyan, mint a számítógépes csípeknek, lapkáknak a fejlődése, és hát mindig azon gondolkozunk, hogy a következő lépés működni fog-e, és hát mindig működik. A tudósok egyre inkább csökkentik a méreteit a berendezéseknek, és egyre nagyobb energiát termel a berendezés. A JET a múlt 180 as 90-es években készült, az ITER az a következő generáció, egy kicsit több időben került ennek az elkészítése, de sokkal nagyobb. Itt olyan plazma mágiára van szükség, amely több energiát termel, mint amennyit betáplálunk. <clears throat> ha megnézik a méretkülönbséget, akkor, akkor azért lehet látni, hogy miért olyan magasak a megépítés költségei. Hogyha más nagy tudományos projektekkel összesnéljük az ITER, ez egy olyan berendezés, amely ugyanolyan akkora súlya, mint az Eiffel toronynak, 10 millió alkatrésze van, mint egy Airbus repülőgépnek, és 400 ezer tonna maga az épület, épület mint az Empire State Building körülbelül akkora. Ha a költséget nézzük, akkor a, a nagy köztető és a nemzetközi iratlomás költségek között van valahol, tehát nem a legnagyobb költségű, de azért nem is olcsó tudományos eh, projekt az Európai Unión belül és nyilván e, teljesen jogosan érveklő neked, hogy értelmes dologra költjük ezt a pénzt. Most nagyon sok vita folyt azzal kapcsolatban, hogy túl bonyolult a szervezeti felépítés, ha megnézik ezt az ábrát, a különböző tanácsok e, az európai oldalról, az ITER globális oldalról, a különböző egyéb irányított testületek különböző országok részéről, amelyek hozzájárulnak a projekthez. Ez egy nagyon bonyolult szervezetek kialakítás, kétségtelen. Én csak fél éve dolgozom itt, azt azonban látom, hogy nagyon jó az együttműködés szellemisége a különböző országok között. Nagyon konstruktív van dolgoz, működnek együtt. Nyilván ez a módban nem mindig volt így feltétlenül, de maga biztos vagyok, hogy a bonyolult kialakítás ellenére a szoros együttműködés fel fogja gyorsítani a projektet, és eh, tervezhetőbbé teszi azt. Nos, mi történt az elmúlt hat hónapban? Gyorsan átmennék ezen. Um, Sikerült az első winding packet kialakítanunk, a hűtőtartályok beüzemelésre kerültek. Ezek a mérfőkövek, amelyek a kiosztott dokumentumban elérhetőek, rendkívül fontosak, de voltak azért problémák korábban. Sokan azt mondták, hogy nem átlátható a, a, nem átlátható, hogy hogyan kerültek a mérföldkövek meghatározásra, és soha nem volt világos, hogy mikorra kell elérni a különböző mérföldkövetéseket, és azok mikor teljesültek. Ezért megletett az a döntés, hogy 2025-ig megfelelőképpen követhető legyen Eh, az ITER projekt összes eh, mérföldköve átlátható módon. Amit a listán látnak, a kék eh, mérföldkövek már teljesítésre kerültek, egy van csak, amely piros. Ez egyrészt nem is jelentős ügy, másrészt nem is Európával kapcsolatos. Tehát lényegében követjük, hogy mi folyik, és nagyon jól halad a munka. Ez maga az építkezési terület ebben a pillanatban. Most már nem egy nagy gödör van, hanem a, a épület eh, alapozása és eh, első szintje elkészült. Nagyon bonyolult eh, építkezés ez, hiszen nukleáris és is biztos épület környezetvédelmi szempontból Fukushima után a lehető legmagasabb követelményeknek kell megfelelnie, nagy kihívás ez, és nagyon jól halad, amit neki nagyon örülök is. A mögötte lévő épület a, az Assembly Hall, a gyűlésterem. Ezeket a darokat még látni fogjuk. Ennek a, ja, akkor nem gyűlésterem, hanem összezerlő csarnok javítja magát a tolmács. Itt fognak azok a berendezések összeszerelésre kerülni, amelyeket végül beépítenek az épületbe. Ezeket a áthidaló gerendákat két hete építették be, két hatalmas daru van itt, amely 750 tonnát tud emelni. Erre van szükség a berendezés nagyobb építő, nagyobb elemeinek, nagyobb gépcsoportjainak a mozgatására. Ez az egyik eh, elektromágneses tekercs, amely a plazmát eh, majd eh, <clears throat> szupervezető mágnesek segítségével körbe fogja, ennél nagyobb még nem épült a földbolygón. Ezek a tekercsek az épület körül fognak helyezésre kerülni, ezeket helyben tekercselték, ezeket nem lehet szállítani, nagy részük Kínából, illetve Európából származik, az egyik pedig Kínából, ami a gyártókat illeti. Ez az egyik legfontosabb komponens, amely az összes többit úgymond összefogja, ez a vákumtartály, ez fogja majd a plazmát tartalmazni. Ez alapvető ö, fontosságú európai hozzájárulás a projekthez, a másik részt a koreaiak szállítják majd itt szükség volt e, az EU és az IO Korea közötti e, teherviselés át, át kellett kicsit e, alakítani pragmatikusoknál fogva. Nos, végül kollégám majd részletesen adatokkal is be fog számolni az energiaügyi főigazgatóság részéről A kérdés, hogy a teljes költség mit is takar, ezt lebontottuk a rendszer különböző részeinek megfelelően. Azok a rendszer elemekre koncentrálunk, amelyeket Európa biztosít a projekt számára. Nyilván a nagy a kérdés az, hogy a túlköltség, tehát a túlköltekezés miből származik, hát ezt mindannyian tudjuk, hogy az építési projektek azok hajlamosak arra, hogy többe kerüljenek, mint amit milyen költséget terveztünk. Az eredeti beszélések nem vettek figyelembe minden épület elemet, voltak például bizonytalanságok a légkondicionáló berendezésekkel kapcsolatban, azokból több kellett. Fukushima után újabb biztonsági követelmények merültek fel, illetve a beszélések idején a tervezés még nem készült el, voltak még voltak még dolgok, amelyek csak tárgyalás alatt voltak a szakértői csoporttal. Úgyhogy nagyon sok tekintetben változott az eredeti terv, ami óriási költség túllépést eredményezett. De az utóbbi időkben javul a helyzet, és egyre inkább tudjuk kontrollálni a projektnek a költségeit. Természetesen a beruházási szinten voltak tervezett eh, költség túllépések is. 500 milliós túllépés a névhatárhoz képest. Ezt is vizsgálni fogjuk majd. Itt eh, eh, a követelmények magasabb szintre magasabb szintű követelmények kerültek elfogadásra menet közben. De ez mondjuk a teljes költséget illetően nem olyan nagy része az anyagnak. <clears throat> hogyha viszonylagos költségi átlép, költségeket nézzük, úgy gondolom, hogy ezt nem érdemes túlságosan részletezni, kivéve, hogyha valaki konkrétan érdeklődik ez iránt, de hát a dokumentáció az mindenkinek rendelkezésére áll. Tehát mit teszünk annak érdekében, hogy a költséget jobban tudjuk ellenőrzés előtt tartani? Először is a vákumtartály a leginkább kritikus fontosságú berendezés. Itt próbáljuk az összes elérhető szakembert bevonni annak érdekében, hogy csökkentsük a fennálló kockázatokat. Az építkezés meglehetősen jó ütemben halad. A projekt irányító testületet megerősítettük. Ez tulajdonképpen projekt cégként működik, menedzsment csapata van, amely rendszeresen ülésezik és együtt dönt szemben azzal, ahogy, ahogy korábban dőltek a dolgok, akkor csak papírok mentek körbe, amelyeket mindenki aláírt. A tavalyi tervezési segédletek, eh, a rendszerek tervezésével kapcsolatos manizmusok eh, továbbfejlesztésre kerültek, eh, kiterjednek a kockázatokra is, és hát nyilván valamiféle kultúraváltásra is szükség van, hogy mindenki a, ne csak a tudományos követelményekre és a határidőkre figyelje, hanem a költségesekre, költségesekre is. Múlt héten került sor a, a, arra, hogy létrejött egy olyan egység, amely a tervezésre és a költségelésre fókuszál, ahogy minden kereskedelmi cégnél is van egyfajta ilyen funkció. Minden ipari cégnél van úgynevezett turnaround program, amikor talpra kell állítani egy bármilyen szempontból nehézkesen működő kereskedelmi céget, vállalkozást. Egy hasonló projekt folyik most itt is E, többek között a vezetői e, szellem megerősítésére van szükség. E, már megszervezésre került jó néhány olyan találkozó, ahol, ahol brainstorming, ötletroham és egyéb módszer segítségével a résztvevők megvitatták a legfontosabb ügyeket, a szabályoknak való megfelelést, igyekszünk a szervezeti struktúrát optimalizálni, és végül nem utolsó sorban nagyon fontos, hogy a nemzetközi ITER szervezet működését összehangoljuk részvevő államok saját rendszereivel. Nem szabad megfeledkezni az európai országokban működő fúziós kutatóközpontok munkájával ról sem hiszen fontos, hogy ezek minél hatékonyabban tudják támogatni az itert. De erről még kollégám fog beszélni részletesebben is. Ez lenne a rövid áttekintés arról, hogy eh, Kanyete eh, eh, biztos a való találkozásunk után az elmúlt fél évben mi történt. Így egyeztettünk az összes jelentős érintett szervezettel, a francia partnerrel, Ugyanakkor e, fontos az is, hogy miközben a folyamatokra és az emberekre koncentrálunk, ezeknek az intézkedéseknek nincs közvetlen hatása. E, ahhoz, hogy a, folyamatot gyorsítsuk, az, az is időbe e, kerül. Ez olyan, mint amikor egy autónak a súlyát próbáljuk megcsökkenteni. Ezt a fajta munkát januárban kezdtük meg, és szerencsére a Nemzetközi Iterszervezet is, és a többi tagállami szervezet is követte a saját intézkedéseivel. Fontos, hogy az első plazma üzem határideje meghatározása került. 2025-ben, és most már látjuk, hogy a mérföldkövek teljesítése időre megvalósulhat, és amint ez biztos, ebben biztosak vagyunk, utána lehet nyilván tovább haladni. Ugye az a nagy, nem teljesen jól működő projektek esetében mindig így szokott működni, és ez a megfelelő intézkedés, ez a megfelelő megoldási mód. Nos, kicsit részletesebben. Először is igyekszünk stabilizálni a legfontosabb projekteket, a források forrásokat próbáljuk ezekre a projektekre átirányítani, a legjobb embereket itt bevonni, optimalizálni az együttműködés az ITERIO és az FOI között, annak érdekében, hogy ne legyen átfedés a munkatársak működésében, próbáljuk a lehető legkisebbet csökkenteni a potenciális kockázatokat, úgy is, hogy újra meghatározzuk a prioritásokat, megváltoztatjuk azokat adott esetben, Eh, eh, az ITER eset életében nagyon fontos ügy a terv, a folyamatban lévő tervezési tevékenység eh, során a tervek módosítása. Most már 70 valahány alkalommal módosultak az eredeti tervek, és végül, de nem utolsó sorban az, az első plazmaüzemre korlátozó, vagy fordított figyelmünk miatt ugye más területekre kevesebb figyelem jutott esetben de valamennyi e, fúziós energia ügyi csoportot egyeztettünk, és azok a csoportok, akik, akiknek e, a projektje e, kísérlemet szenved emiatt, a, a, a fókuszálás miatt megértik, hogy erre miatt volt szükség. Nos, fontos volt, hogy megtaláljuk valóban azt, hogy mire kell fókuszálnunk, és ezt egy mátrixban foglaltuk össze. Eh, az a cél, hogy a eh, teljesítendő követelmények 2020-ig eh, beleférjenek a több mint 6 milliárdos költségvetésbe, 6,6 milliárdos költségvetésbe. Mintha gond lenne a spanyol tolmácsolással. You okay? Zaj van a spanyol csatornán. Okay. Second, we are... Uh, Optimalizálni akarjuk az emberi erőforrásokat az ITER rendbelül, tehát uh, nem növeljük a létszámot az embereket uh, megfelelően akarjuk foglalkoztatni hatékonyan, tehát az, arra fókuszálunk, ami fontos, a first plasma, tehát az első plazma és a többi fontos lépés az, amit szem előtt tartunk. Az uh, itt uh, optimalizált a, a nagy gép uh, kockázatait, a szerelés kockázatait természetesen, ez egy nagyon fontos, három és fél év múlva számítunk. Uh, egyébként a az első plazmára. Itt egyébként hosszabb időre lehet szükség, egy plusz költségek is felmerülhetnek. Bizonyos szerződéseket el kell halasztani, ez természetesen a beszállítókra nézve a nehézségeket jelenthet, igyekszünk ezt csökkenteni természetesen. Aztán az Európai Fusion Lab gyakorolt hatás kisebb lesz. Mi azonban mindenképpen szükség van ezekre a lépésekre, hogy a legfontosabb alkatrészeket, komponenseket időben tudjuk szállítani. Összefoglalva tehát a már eddig elért fejlődés, javulás az építkezést ellenőrizzük, az első plazma határideit megfelelően meghatároztuk, egyelőre nem robbantak fel a költségek, nem túl nagyok, és igyekszünk ezt karbantartani, ez egyébként nem olyan magától értető, de mindig történik valami, természetesen új ötletekkel kell előállni ilyenkor a kockázatcsökkentés, a vákumtartály, erről már beszéltem, a projektmenedzsment nehézségeig és egy megfelelő osztály létrehozása, amely ezt felügyeli, az ITER tartalék alap működik, nagyon hm, előnyös volt ez Európa számára. A kifizetések több mint 50%-et Európa kapta az alapból, és mi 40% körül járunk egyébként a részvétellel és természetesen további példákat is mondhatnék. Úgy tűnik, hogy a projekten belül meg tudjuk ítélni, hogy milyen hatások keletkeznek, és ez erősíti a kultúránkat. Az audit lépéseket bevezettük júniusban, pedig a megfelelő költségvetési mm, szabályozókat betartjuk, a költségvetési rendeleten belmaradunk maradunk természetesen a számvevőszék véleményét is figyelembe veszük, szorosan figyelemmel kísérjük a kék szín, a cél, a pontos, pontozott vonal pedig a haladást jelöli, itt pedig egy néhány trend, itt egy trend elemzés, aki ismeri ezt a projekt elemzésben, ez egy projektmenedzsmentben, ezt több mint 20 éve alkalmazzák, itt látjuk a, az idő tengely halad elmúlt év szeptembere óta. Egyébként itt a tokomat építés a példa, és meglehetősen jól haladunk. Maga a vonal egyenes maradt, kisebb változások voltak, csak mindig a, a mérföldkövek szerint haladtunk kisebb változtatásokkal. De ténylegesen azt látjuk, hogy hatékony a költségellenőrzési rendszerünk, és hát egyébként az összes projektre vetítve van egy ilyen görbénk. Vannak késések természetesen, de sikerül stabilizálni az helyzetet ezen a területen. A jövőbeli lépések pedig mit kezdtünk már meg előkészíteni. A, elkezdjük a a célegyenesbe lépünk itt, a First Plasma tekintetében a részletes tervezést kezdjük meg a projekt vége felé. Egyébként nagyon részletes, 2025-ig már most is a, akkor itt a, figyelembe vesszük a First Plasma mérföldköveket, az Extra Plasma mérföldköveket, és egyébként pedig a részletekre is kitérünk egészen a projekt végéig ezt kidolgoztuk, figyelembe tudjuk venni 2025, tehát elég alaposan tudjuk ellenőrizni valójában mi történik. Itt a számok előttünk vannak, a költségszámok is természetesen, becslések, de novemberben még ezeket a becsléseket is tovább tudjuk pontosítani egy megfelelő pénzügyi osztály, ellenőrző osztályt hozunk létre, és az étre mm, osztályon belül három különböző csoportot hozunk létre, tapasztalt menedzserekkel, a költségeket szorosabban kísérjük figyelemmel, majd megfelelő költségcsökkentő projektek keresztül megfelelő pénzügyi ellenőrző rendszer, egy controlling rendszer is működni fog, ez javulni fog, a továbbiakban eddig is működik, és nagyobb sebességbe kapcsolunk a beszerzése ellenőrzésében, és a nagyobb összegeket kell majd kézbe vennünk a következő időszakban, és eddig egyébként nem sikerült megfelelő kereteket kialakítani, ezt javítani kell. Utoljára, de nem utolsó sorban kockázatelemzési vagy kockázatkezelési intézkedéseket kell hoznunk és a spanyol állam egyébként elfogadta azt a kérésünket, hogy most egy végleges szerződést kössünk a helyszínekre, és meg ezeket egyébként a parlament ellenőrizte, ami történt eddig, és a számvevőszék is jelen volt. Most úgy látjuk, hogy megvannak a Fusion for Energy végső helyszínei. Hmm. Most nagyon gyorsan végigveszem még a mérföldköveket és a menetrendet. Hmm. Ez egy kritik, ez egy általánosan kritikus ösvényterület, és láthatjuk az egyes mérföldköveket, tovább is léphettünk, 2025-ig határoztuk meg ezeket, definiáltuk őket, ahogy mondani szoktuk. az pedig a menetrendet a következő ITER tanácsig, ez meghatároztuk, ez októberben lesz, számos workshopra kerül sor az összes ITER tag részvételével, személyzeti területen is megfelelő lépések várhatók még, és uh, itt egy, szeretnénk a tervezést befejezni a novemberi ITER tanácsig és világosá kell tennünk, hogy mit akarunk elérni. Ez a fajta menetrend, megközelítés, ez rendkívül fontos a munkánkban. Ez egy újfajta légkört hoz létre, egy újfajta stílus az ITER projekten belül. Köszönöm szépen. Várom a kérdéseiket. Köszönjük szépen a bemutatót. Jó lenne, hogyha a prezentációt a nem jelenlévő képviselők meg is el tudnánk küldeni, ha elektronikus úton eljutották nekünk, akkor örülnénk. Emlékeztetni szeretnék még arra, ez egy hosszú történet, adott esetben van, aki nem ismeri az ITER történetét. Marina Szkó előadóra, Rigóról volt egy eh, megbeszélésünk, új számokról beszéltünk, és hiányoztak bizonyos számok, az ITER tanácsa kapcsolatban sok volt a titkolózás e körül, az ITER állítólag kérte, hogy duplázzák meg a pénzügyi volument vagy a személyzetet megháromszorozni, de lehet, hogy fordítva mindegy. Minden esetre az adatok megbízhatósága felvetődött az említett ülés után, ezért most ezt a a biztossal való ülés előtt jövő héten mm, meg akartunk beszélni néhány dolgot, rá akarunk kérdezni, mennyire megbízhatók az adatok, és hogyan működünk a továbbiakban. Köszönöm szépen az előadást, én a prezentációban azt láttam, hogy a professzionális módon működnek az itt belül. Már elég régóta vagyok benne ebben az ügyben, és mintha már hallottam volna ilyeneket. Itt egy kicsit jobban bele kell néznünk a dolgokba. Tomás úr kap szót arra, hogy mennyire megbízhatóak a számok. Köszönöm szépen, hogy választod nekünk erre. Yes, thank you, President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék én is néhány diát bemutatni. Az ötödik oldalt kérem. Tehát az ön által feltett kérdésekre válaszolva. Úgy döntöttünk Kányét a biztos úr vezetése alatt, hogy három fő kérdést eh, választunk, illetve három fő változtatást teszünk. Először is új vezetőséget választottunk, és Svemmer úr is így került hozzánk, és Biguk úrral nagyon szorosan együttműködik. Aztán egy kicsit reálisabb menetrendet és egy reálisabb költségvetést készítettünk a vállalat számára. Novemberben az ITER Organization, az ITER teljes szervezete egy új menetrendet állított össze, de a tanács azt, az ITER tanács azt elutasította, többek közt olyan okokból, amelyeket elnök asszony is megemlített. De a, a, a menetrend első két évét fel tudtuk használni annak érdekében, hogy legalább a javaslat első két évre, évére vonatkozólag egy ilyen mérföldkő sorozatot tudjunk felállítani, és lehetővé tegyük azt, hogy elindulhasson, illetve tovább folyhasson, és hogy ellenőrző, ellenőrizhetővé legyen. Ezek az új mérföldkövek, ezek segítették a munkát. 2010-ben készítették el az első menetrendet, de ezt mi nem találtuk reálisnak, és nem is volt meg, ennek megfelelően motiváló. Most tehát egy sokkal jobb menetrend készült el, amely sokkal inkább motivál minket a munkára. Másodszorban úgy menetrendet eh, készítettünk, mégpedig olyat, amely reális volt és eh, megbízható eh, egy független felülvizsgálatot kértünk, egy független panel készített el ezt, annak érdekében, hogy megnéz, megnézhessük, hogy a, az a menetrendben szereplő folyamatok minősége milyen, és hogy ezeknek a rendszereknek a minősége megfelelő-e. A független ellenőrzést Wagner professzor vezette, és ő is nagyon szívesen az önök rendelkezésére áll, hogyha szeretnék közvetlenül tőle megtudni, hogy mi volt a véleménye. Minden esetre a folyamatok minőségét megerősítette, és jónak tartotta ez a független vizsgálat is. Ugyanakkor azt ajánlották, hogy fokozatos megközelítést alkalmazzunk. Tehát, hogy először az első plazmaüzemre fókuszáljunk, és utána térjünk csak át az ezt követő szakaszokra. És ezért javasolta Johannes azt, hogy legyen egy ilyen első plazmaüzemhez vezető út az első szakasz ennek a munkának. Áprilisban javasoltuk ezt, áprilisban mutatták be, illetve jelentették meg ezt a független jelentést, és Johannes vezetése alatt elindult az első plazmaüzemhez vezető út nevű programrész. rész és a független felülvizsgálat megerősítette, hogy ez a jó irány. Tehát egy nagyon jó egy együttműködés alakult ki a Fusion for Energy és az ITER teljes szervezete körül, és így a múltbeli helyzettel ellentétben most nagyon jó minőségű munkát tudtunk végezni. Tehát a folyamatok minősége megfelelő volt, az ITER rendszerén, szervezetén belül, és egy új menetrendet kellett csak összeállítani, amely, amely az teljes rendszer és szervezet területén egy fokozatos megközelítést vezetett be, egy szakaszos megközelítést. Novemberben az ITER tanács bizonyos következtetéseket hozott, és aztán kiderült, hogy a jelenlegi költségvetési keretek között, amelyeket a több éves pénzügyi keret rendelkezésünkre bocsátott, nem fogjuk tudni megtartani a programot. A független, független vizsgálat ezzel kapcsolatban is adott néhány javaslatot. Itt többek között a kockázatmenedzsmentre voltak vonatkozó javaslatok, illetve az, a HRS folyamatok javítására is javaslatot tettek. Az előzőt kérem még egyszer. Tehát ezzel párhuzamosan az ITER szervezet vezetőségének értékelését is megtartottuk, ahogy ezt két évenként meg szoktuk tartani, és az első negyed évben ezt megint csak megejtettük. Ez az, azt mutatta ki, hogy az ITER projekt megfelelőképpen működik, jól dolgozik az állomány, de legalábbis jobban, mint az első években, és gyakorlatilag a problémákat is a vezetőség nem megfelelő minősége okozta. Az Egyesült Államok kongresszusa is kért az ő hozzájárulásukkal kapcsolatban egy független értékelést, ez is pozitív volt, és majd további értékelések születnek még az elkövetkezendő évek során. Úgy gondolom, a változtatásokkal azt értük el, hogy végül tartottunk egy rendkívüli ITER tanácsülést áprilba, áprilisban annak érdekében, hogy megvalósuljon ez a szakaszos hozzáállás, és hogy először valósítsuk meg az első plazma üzemet, illetve hogy minden résztvevő partner értsen egyet ebben. Nagyon nehéz volt ez a feladat, hiszen a különböző partnereknek mindenféle érdekes projektjeik vannak. A jelenlegi többéves keret ből az európai fél egyedül nem is tudta volna ezt megvalósítani, de megkértük partnereinket arra, hogy egyezenek bele ők is, fogadják el ezt a szakaszos megközelítést, és végül ezt meg is tették. Az ITER tanács ezen kívül még két dolgot ismert el. Először is elismerte azt, hogy kialakulóban van egy új ütemterv, de azon kívül a teljes szervezet felé megerősítette azt, hogy igen szigorú költségvetésre van szükség, és a költségvetés szigorú betartására. Általában ugyanis az szokott történni, hogy egy kicsit kifutnak az emberek az időben, és utána nem kigmélik a költségeket annak, annak ideje érdekében, hogy sikerüljön eredményt elérni. Most először novemberben úgy döntöttek, hogy a tanács állományát csökkentik. Novemberben még 300, 350-en voltak, és a, ezeknek a számát csökkentették, azon kívül három, a további 350 alkalmazott felvétele helyett úgy döntöttek, hogy inkább szorosabban együttműködnek a teljes szervezetet kitevő alszervezetekkel és körülbelül 1500 marad a létszám. Az első plazmaüzem elvileg 2020-ra készen kellett volna legyen, és most már megállapítottuk, hogy sajnos legkorábban 2025. decemberére fog beindulni, sőt, véleményünk szerint még ehhez képest is talán egy-másfél éves késést fogunk tapasztalni. De legkorábban 2025. decemberében fog tudni megindulni. De mindenféle módon megerősítettük azt, hogy ez a jelenlegi becslés és helyzet most már hihető, hiteles, nem csak azért, mert jobban meg van szervezve, és, csak, és nem csak azért, mert minden egyes résztvevő, az ITER minden egyes része egyetértett, a közös ütemtervel, hanem azért is, mert egy olyan szakaszban vagyunk, ahol a tervezés 80%-a már elkészült, és a, és a szerződések 90%-át megkötöttük. Úgyhogy ez most már egy igen előre haladott szakaszban van. Az ITER tanács szintjén tehát egy megbízható és vállalható ütemterv alakult ki. De azért még mindig nagyon fontos, hogy a költségeket kicsit, meg, kicsit szigorúbban kezeljük. Tehát a költségekkel kapcsolatban a a főigazgató javaslatát még nem fogadtuk el már. Elvileg 400 millióval olcsóbb a költség, alacsonyabb a költség, de még ezen is szeretnénk egy kicsit szorítani eh, a 2025 utáni időszakra vonatkozólag. De mindenképpen van egy felső határ, amelyet be kell, hogy tartsunk, és ezt be is fogjuk tartani. a bizottság az önök szakbizottságának el fogja juttatni az vonatkozó dokumentumokat, csak először az ITER tanácstól erre ki kell kérnünk az engedélyt. Ugye novemberben kikérték tőlünk ezeket a dokumentumokat, és úgy, gondoltuk, úgy gondoljuk, hogy a mi szintünkön már mindenképpen egyetértés van ebben, tehát a szakbizottságok számára a dokumentumokat teljes mértékben, teljes részletességükben át fogjuk adni. És ez lesz a legutolsó dia, amit mutatok. Egy közleményt fogunk készíteni a bizottság részéről, a tanácstól és az Európai Parlamenttől mandátumot fogunk ugyanis kérni. A Jurodom valószínűleg mind a két intézménytől. Mandátumot fogunk kérni arra, hogy formálisan tárgyalhassunk, illetve jóváhagyhassuk ezt az új ütemtervet és az új költségvetést körülbelül 2017-ben. Tehát a 2010-eshez hasonló lesz az eljárás, a folyamat. És az ITER tanács tagjai által kell, hogy ezt a tagja jóváhagyása lesz, jóváhagyása lesz ehhez szükség, és a, ennek érdekében a pa, mandátum megszerzése érdekében közleményt fogunk kiadni, illetve meg fogjuk kérni a parlament és a tanács véleményét, annak érdekében, hogy véglegesíthessük a terveket és a költségvetést valamikor 2017-ben. Tehát a 6,6 milliárd euró, amelyet 2008-as árakon állapítottunk meg, ezt a maxim, maximum összeget meg fogjuk tudni tartani, annak ellenére, hogy nagyon felgyorsultak a helyszínen a munkálatok. Ezen kívül még lesz egy további összeg, amelyre szükség lesz az építkezés befejezéséhez. A 6,6 milliárd eurót ugye az első plazmaüzem megvalósításához kértük, és utána még lesz az üzemeltetése fázis, üzemeltetési fázis. 2025 utáni időszakban lesz néhány olyan év még, amikor néhány néhány tag új elemeket fog hozzáadni, a Fusion for Energy még néhány új elemet fog hozzáadni, és még néhány évig, két-három évig még tovább fogja szállítani a tárgyi hozzájárulásokat ehhez az építkezéshez, illetve ehhez a projekthez, olyanokat is, amik már nem az első plazmaüzemmel lesznek kapcsolatosak. Én azt hiszem, hogy ettől kezdve formálisan már Kányéte úr feladata lesz az, hogy részletek, részletes információval lássa el önöket. Az ITER teljes megvalósításához ahhoz képest a 6,6 milliárd euróhoz képest, amelyet 2010-ben megszereztünk, még szükség lesz további összegekre a Fusion for Energy-nek is, azért, hogy a saját részéről hozzá tudjon járulni a tervezettek szerint. Ahogy Johannes mondta, 1,2 milliárdra lesz szükség az épületek szintjén, és más alkatrészekre ugyancsak szükség lesz még forrásra. A parlament és a tanács legalábbis ezt állapította meg, hogy még legalább 1,2 milliárd euróra lesz szükség. Azon kívül az egész szervezet kialakításához is több mint 3 milliárd euróra lesz szükség a 2021 és 25 közötti időszakban. A végleges összegeket a bizottság majd az új éves kereten belül fogja megjelentetni, és az ITER tanács, illetve a Fusion for Energy vezetősége is gondoskodni fog arról, hogy ezek között meglegyen az összehangoltság és kereszt megfelelős, megfelelés. Nem csak az ütemtervet fogjuk tehát nagyon szigorúan tartani, hanem a költségeket is minél alacsonyabbra fogjuk szorítani tehát az adott összegeket, az adott számadatokat be fogjuk tartani, Európában egyébként az európai rész már több mint két milliárddal haladta meg a tervezett költségvetést, és ezért Johannesben bízunk most annak érdekében, hogy visszafordítja, visszafordítsa ezt a folyamatot. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen a pontosítást. Marinescu kolléga az előadó részünkről. Önnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr nagyon mélyreható prezentációt eh, hallhattunk, és meggyőződésem szerint nagyon nyíltan eh, elmondott nekünk, mind azzal kapcsolatban, hogy mi történt eddig, és mi fog a jövőben történni. Csak azt szeretném elismételni, hogy önök figyelembe vették azt, hogy tavaly óta az egész menedzsment megújult, az ITER eh, a a főigazgatóság részéről is minden vezető esetében személyi változásokra került sor. Ez nagy mértékben javította a működését a projektnek. Helyszínen én magam is egyeztettem, beszéltem sokakkal, megdöbbentő volt számomra, hogy korábban hogyan irányították az üzemet, és mi mindent csináltak a legutóbbi időszakban. Tavalyi márciusi itervezetőség tervét ugye a partner szervezetek támogatták, és ez nagyon sok pozitív változást hozott. Aztán az új terv, ahogy ez, egy, ez elhangzott, nem került elfogadásra a tanács részéről, ez az egyetlen oka annak, hogy javasoltam a mentesítés elhalasztását, és nagyon örülök annak, hogy a, ez így történt, mert úgy gondolom, hogy az, a független értékelés az nagyon jó, és az ITER szervezet valamennyi részvevője részéről pozitív volt a ráció. Úgy gondolom, hogy a munkáknak a 90%-a már megrendelés alatt van. E, maga a tervezési folyamat majdnem befejeződött, és véleményem szerint még az itt bemutatott számok is, illetve a határidők, ütemezés és mérföldkövek is változni fognak szerintem, mert mert az új vezetés és az új szervezeti felépítés nagyon új környezetet jelent, és ők így képesek lesznek ebben az új környezetben a most várható költségeket és határidőket javítani, tudják, mit kell tenni, világosabbak a dolgok, mint korábban. És személyes véleményem szerint nagyon jó projekt lesz ez és szükségünk van egészen biztosan erre a projektre. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Kérdésem van. Mitől olyan optimisták, hogy ez a megfelelő menetrend? Ugye volt már belőle több is, egy ideje dolgozom ezen én is. Mitől olyan optimisták? Mitől más a helyzet most, mint korábban? Mindkét urat kérném válaszra. Well, I think we should both. Úgy gondolom. Because I don't think at this moment is uh, uh, science. I, I think... Azt, azt hiszem, hogy nem vagyok optimista vagy pessimista, nem először a dolog, tényeket tartok szem előtt, és csak konkrét tények vannak. Az egyik, az első, hogy amiről itt beszélünk ezen menetrend, ezt novemberben mutattuk be, és két plusz ismétlése ment keresztül, és ez azt is jelenti, hogy az ITER szervezet úgy oldotta ezt meg, hogy a hazai ügynökségeket teljes mértékben bevonta, tehát ők megnézték az egészet, ez nem történt meg régebben ezt megcsinálta az ITER e vezetése ezt, és most már együttműködve kollektíve készült ez. És nagyon a részletekbe mentünk, és teljesen befogták, bevonták a hazai ügynökségeket, és különböző szintekről kell beszélnünk, például a tervezésben és a szerződéskötésben. Bizonyos szerződéseket aláírtak már, és vannak uh, itt mérföldkövek, amelyekhez kötjük ezeket a lépéseket. I think we have a management in place that works. És uh, itt együttműködünk, nagyon örülünk annak, hogy uh, pillanatnyilag sajn, sajnos vagy nem sajnos, a legnagyobb hozzájáruló végül is befizető Európa fúziós energiaterületén. területén, itt nagyon jól együttműködünk az ILO-val, és, és most megvan a megfelelő kapacitás ezek után. Ez persze nem azt jelenti, hogy nincsenek kihívások. Ez egy olyan projekt, amely ugye tíz éves építkezéssel jár, és a költségvetés részleteit még jóvá kell hagyni, és alaposan kell fellépnünk, folyamatosan figyelemmel kell kísérni, ami történik, hogy ne térjünk el a menetrendünktől, ez egy nagy kihívás a bizottság szintjén, a parlament szintjén és a Fusion for Energy-t, az ITER projektet is, tehát az összes területet szorosan figyelemmel kell kísérni, de azt hiszem, hogy jó pillanatban kezdünk dolgozni ezen. Az utolsó elem, amely pozitív hangulatúvá tesz bennünket, hogy legalább három független értékelés született évele óta, és ezek mind alátámasztják, hogy ezen a területen, tehát egy független felülvizsgálatról van szó, a tanács és a management assessment és az Egyesült Államok energiaminisztériuma, de hát ő egy részvevő fél, de akkor is azt hiszem, hogy ez függetlennek minősíthető. És ö, mind azt mondják, hogy helyes pályára állítjuk a projektet, ezzel jó úton járunk, de folyamatosan monitorozni kell, ezért fontos, hogy a mérföldköveket betartsuk, a rendszer mellett kitartsunk, ahogy a monitorozunk, és ha gondunk van, akkor megkeressük önöket. Ez egy fontos eleme ennek, hogy a kockázat kezelési stratégiában, hogyha itt felállt ez a rendszer, akkor képesnek kell lennünk attól, hogy a munkás szintjétől egészen a helyi szintig, ahol most vagyunk, hogy beszéljünk a problémákról. A probléma úgy is lesz, és ezeket nem elrejteni kell, hanem meg kell beszélnünk és ki kell javítanunk. Egy kultúráról van szó, ne, az újfajta munkakultúra az, hogy a problémákra rámutassunk. Köszönöm szépen, Gerasimos. Talán hozzáfűzhetnék még valamit én személyesen, hiszen átfogó volt az eddigi válasz, és végül is a menetrend, ez egy ígéret, és azok az embereket kell megkérdezni, akik tényleg mm, elszámoltathatók a jövőben azzal kapcsolatban, hogy hogyan haladunk, és itt több mint tíz éves menetrendről beszélünk a következő években itt, ha lecsúszunk, itt akkor szerződések, a beszállítók is érintve vannak, de őket is bevonjuk a tervezésbe. De hát a tíz év az hosszú idő. Minden esetre azt gondolom első alkalommal járunk ott, hogy különböző országban különböző tímek tényleg új támogatják ezt a menetrendet, és harcolnak is érte. Ez nem azt jelenti, hogy semmi se csúszik meg, de hosszú idők belül intézkedéseket lehet hozni, és kockázat csökkentő lépéseket tehetünk proaktív módon, így tudjuk biztosítani, hogy a menetrend működjön. És ez az, ami számít végül is. Most, nem azt jelenti, hogy most 2025 karácsony nem lehet egy kicsit később vagy korábban, néhány hónapról beszélünk, de ez, ez már jóslás lenne természetesen, de elérhető, tartható ez a menetrend, és valamennyien elkötelezetten dolgozunk azon de hogy ez megvalósuljon, ami nem fordulhat elő, és nem fog előfordulni, hogy minden évben egy újabb csúszást összehozzunk. Ez volt az elmúlt időszakban. Ez nem lesz. Néhány hónap mindig előfordulhat. Köszönöm szépen, Sortész kolléga. Köszönöm szépen a szót. osztom, illetve osztanám Marinescu jelentéstevő úr optimizmusát, de könnyebb dolgom lenne, hogyha ezeket a, ez, ezeket a jelentéseket, amelyeket csak különleges olvasószobákban olvashattunk, hosszabb időre a rendelkezésünkre bocsátanák. Hiszen akkor sokkal jobb, célzottabb kérdéseket tudnánk föltenni a jelentésekkel kapcsolatban. Tehát a múlt hét során nagyon gyorsan át tudtam olvasni a dokumentumokat, és ennek alapján tudok csak néhány kérdést feltenni, illetve néhány megjegyzést tenni. Először is a késlekedésről. Azt mondták, hogy most már jó irányba indultak el a dolgok. és hogy a technikailag megvalósítható legkorábbi határidő 2025. Itt az itteni megfogalmazásokat ismerve ez azt jelenti, hogy a jövőben további késésekre fogunk, illetve kell, hogy számítsunk. Ebben az összefüggésben szeretnék a következő kérdést föltenni önöknek késlekedések oka? A rossz minőségű tervezés, vagy az, hogy a projekt annyira bonyolult, hogy egyszerűen lehetetlen, megfelelően alátámasztott ütemtervet készíteni. Második, ami szintén nagyon fontos, a költségekre természetesen szükség van, ezek csak növekedni fognak az Európai Unió a leg, járul hozzá a legtöbbel ehhez a projekthez, és ez azt jelenti, hogy valóban fontos, hogy világosan lássuk, mire megy el a pénz. Szeretném tudni, hogy a Brexitnek vajon milyen következményei lesznek pénzügyileg a 2025-ig terjedő időszakban az Európai Uniós hozzájárulásra. Ha a, ha Nagy-Britannia úgy dönt, hogy támogatni fogja ezt a projektet, illetve folytatja a támogatást, akkor mi lesz a helyzet? És végül pedig vannak-e olyan partnerek az Európai Unión kívül, akik aggodalmuknak adtak hangot a projekttel kapcsolatban, és nem biztosak benne, hogy folytatni akarják a támogatását. Ezek lennének a legfontosabb kérdéseim. Ezen kívül, amikor olvastam a jelentést, egy ö, ö, szervezeten belül elkészített ö, vizsgálat eredményét is olvastam, és ennek fényében nagyon sok alkalmazott úgy érzi, hogy még nagyon sok tennivaló van. Kétharmaduk gondolja úgy, hogy nincs elég alkalmazott a szervezetben, és az alkalmazottak fele gondolta úgy, hogy nem megfelelő a szervezeti felépítés. És ugye a projekt vége felé már nem lesz személyzeti forrás, és hát nagyon nagy kérdés, hogy ez a helyzet aztán hogy jöhet majd ki a szakaszra. Köszönöm szépen. Ki kezdi? Na jó, akkor most én kezdem. Először is a késedelmek és az esetleges további késedelmek kérdése. Nos, ne felejtsük el, hogy ez itt egy tudományos projekt. Ez nem a következő nagy autópálya, vagy híd, vagy alagút, amelyet már sokszor megépítettek, és már ismerjük. Ez egy maga nemében első eh, projekt, ez nem föltétlenül igaz, mondjuk az első plazmaüzemhez szükséges sarkatrészekre, ilyeneket már építettünk, de ilyen nagyokat még nem. Ugyanakkor vannak olyan komponensek, amelyek valóban tudományos áttöréseket igényelnek, ezért nyilvánvalóan van egy bizonyos bizonytalanság, és lehetséges, hogy több időt vesz igénybe ez a végdátumot tekintve, elsősorban és nem annyira az első plazma üzemet tekintve, annak a dátumát tekintve, több időre lesz szükség, mint gondoltuk. E, természetesen e, a nehézségek megoldására óriási e, lehetőségeink vannak, vannak források erre. Aztán a Brexitre is rákérdeztek, a Fusion for Energy, mint az ITRE európai része olyan struktúrával rendelkezik, amelyben már most is tag egy nem EU ország, tagország, Svájc, amely tagja a, az Euratomon keresztül ugye a finanszírozást biztosítanak, és egyúttal az irányítatást ebben is részt vesznek, és partnereink az Egyesült Király, az Egyesült Királyság pedig partnereink pedig biztosítottak bennünket arról, a irányítás felé tett nyilatkozatukban, hogy a finanszírozás folyni fog, tovább fog folyni. Ez nyilván nem kormányzati szintű nyilatkozat, nem tudjuk, hogy a brit kormány kikből fog állni a jövőben, de partner szervezetünk már nyilatkozott. A korábbi jet reaktor ugye az Egyesült Királyságban található, és az briteket nagyon is érdekli ez a fajta kutatás. Ezen kívül eh, kérdezték, hogy milyen aggályok vannak, amelyek az Európai Uniós eh, kívüli térségekkel kapcsolatban. Most van egy érdekes dokumentum. Az USA Energiaügyi Minisztérium eh, részéről ők az amerikai kongresszus felé értek azzal a javaslattal, hogy az USA folytassa az részvételt ebben az itt projektben. Javaslom, hogy ezt olvassák el. A lényeg az az, hogy maradni akarnak. A, az elköteleződés szintje ugye változatos, a kínaiak nagyon elkötelezettek, sok partnernek, például az EU-nak vannak pénzügyi problémái. Ezeket nehéz megoldani, de elkötelezettek amellett, hogy a projekt hagyjon tovább. Úgyhogy igazándiból aggály nem nagyon van. Olyan tag nem volt, aki be akarta fejezni ezt a tevékenységét, az USA kifejezetten aggódott amiatt, hogy az EU kiszáll le például, és kifejezést adtak az a reményüknek, hogy az EU folytatja részvételét. Ami a munkatársak motivációját és aggájait illeti, nem tudom, ez milyen dokumentumban származik, arról tudok, hogy munkatársaink is eh, aggódnak. Rengeteg menedzsment változás volt minden területen az étrejön belül, és a eh, Fusion for Energy eh, szervezetén belül is. Az Európai Bizottság Fölös Igazgatóságában is voltak személyváltozások. Az én elképzelésem az volt, amikor ezt a munkát elfogadtam, hogy vannak új emberek az EU-ban is, az a Fusion for Energy-ben is, és minden szinten, ezért van lehetőség a változásra. Úgyhogy nincs már olyan probléma, hogy olyan emberekkel kellene dolgozni, akik múltban született döntéseket védenének minden áron. Nagy öröm együttműködni az összes partnerrel, ezért vagyok én optimista, hogy végsősorban meg fogjuk tudni megbizóinkat is győzni hogy jobban dolgozunk, eredményesebben jó dolgozunk, és a munkatársainkat is meg fogjuk győzni, hogy jó munkakörülményeket tudunk teremteni, és ez már csökkent az idegességen. Think... Ehhez nem sok kiegészíteni való van. A késedelmekkel és a határidőkkel, költségekkel kapcsolatban főleg nem, de úgy gondolom, hogy a, támogatni kell a vezetést, a kockázatkezelő tevékenységek tekintetében. E, támogatni fogjuk Johannes-t, e, hogyha a Fusion Fund energy van szó, e, annak érdekében, hogy a kockázatokat kezelni tudjuk. Ezt tervezzük, figyelemmel leszünk a kockázatokra, és meghozzuk azokat a döntéseket is, amelyek néha adott esetben fájdalmasak lehetnek. Ezen kívül Johannes a teljes mértékben egyetértek, és nem akarom kiegészíteni semmi mással azt, amit ő elmondott. Következő a jel Zender kolléganő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Spanyolul fogok beszélni, mondja a képviselő angolul. Tehát Örülök, hogy meg tudjuk tartani ezt a beszélgetést, még akkor is, hogyha rendben lévő témák egy kicsit bonyolultak, és nem mindenki tud itt lenni, de minden esetre értem mindazt, amit elmondtak nekünk, azt az információt, amelyet korábban is megkaptunk, és vannak pozitívumok a tekintetben, hogy az új munkatársakkal tulajdonképpen jobb irányítás, jobb vezetés vált lehetővé, ezért szeretnék az ITER munkadásának köszöntet is mondani ezért a változásért. Korábban bizonyos frusztrációt tapasztaltunk, és rossz, romlott a tevékenység, ennek ellenére, hogy jó sok évet szántunk már erre a projektre. A személyi változásokkal párhuzamosan ugye nyilván a csapatépítésre is szükség van, ez gyümölcsöt hozhat. Másrészt alapvetően tűnik az a tény, hogy mindannyian párhuzamosan kell működni, de úgy, hogy mondjuk egy középtávon beindulhasson az első plazma üzem, egyfajta újra összpontosítás eredményeként. Lehet, hogy tíz év úgymond sok, de egy ilyen kaliberű projekt esetében nem olyan sok idő ám ez. Engem azonban aggaszt, hogy mondjuk így, hogy működünk majd a 2025 2030 közötti időszakban, hiszen most már ugye a több éves költségvetési eh, keret eh, átalakításán dolgozunk, eh, a 20-25-ös időszakra is már, azért szeretném tudni, hogy a 25-35-ös második szakasz az ITER életében hogy fog működni, milyen módon fogalmazhatóak meg a célkitűzések, hiszen szükség lesz mondjuk így a továbbiakban egy alaposabb konkretizálásra és a költségvetési keretek növelése mellett kérdés, hogy 2016-ban amit ugye említettek, ez a két milliárdos költségvetési túlkötekezés. Ezzel kapcsolatban milyen pontosabb adatokat tudunk kapni annak érdekében, hogy ne valamiféle csillagászati összegekhez érjünk el. Ha már most úgy is a folyamatban van ezeknek a millióknak a felülvizsgálata, egy kicsit aggaszt személy szerint az, hogy mennyire, mennyire, mennyire lehetnek ezek a számok, mert végül tényleg konkrétak, vagy fölmerülhetnek olyan helyzetek, amikor, amikor újabb költségek merülnek fel, vagy a projekt meg időbeli eltolódása miatt többet kell költenünk a projektre. Tehát jó lenne, hogyha jobban előre látnánk költségek tekintetében, és nem olyan benyomást kell tenni ez az egész, mintha már megint kéne pénz, mert nem számítottunk erre sem, meg arra sem, meg amara sem. És végül, ami mondjuk így az együttműködést illeti, eh, esetleg a, a szállítási, eh, a, a, a mérföldkövek teljesítményében bekövetkező csúszások témája, a harmadik országok részvételével. Nyilván fontos, hogy minden részvevő ország komolyabban elkötelezze magát, amellett, hogy a megrendelt alkatrészeket, komponenseket leszállítja a megfelelő határidőre. Én nagyon örülök ezzel együtt, úgy gondolom, hogy az amerikai kongresszus fontos, hogy annak ellenére, hogy nem vég az oroszlán résznek a projektnek, mégiscsak fontosnak tartják, hogy, a, e, hogy működjön ez a projekt. E, és fontos, hogy valamennyi partnerünk ugyanígy gondolkodjék. Végül vannak olyan infrastruktúra projektek, amelyek nem kutatási jellegűek, például Spanyolországban ezeket is készültek, és e, közben nem lehet őket használni, mert más problémák merültek föl, és vannak olyan infrastruktúrák is, amelyek amelyek én ugye gyakorlatilag Berlin vagyok, vagy legalábbis örökbefogadott a városi, így mondjam, tehát vannak olyan projektek, amelyekkel végül mégis a gondok lesznek, képviselőkörről beszélek. Fontos, hogy lennek olyan mechanizmusaink, amelyek a bizottság részéről ellenőrizve megakadályozzák, hogy, hogy később csalódjunk. Hiszen vannak olyan információk, amelyek rendelkezésünkre állnak, amelyek azt mutatják, hogy erre szükség van. Minden esetre köszönöm a pontosítást, és úgy gondolom, hogy nagyon pozitív a személyi irányításban bekövetkezett valamennyi változás. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Az utolsó pontra reagálni kell először, amikor elfogadtam ezt a munkát, akkor német barátaim azt kérdezték, hogy ez nem olyan, mint a berlini reptér. Mondtam, hogy nem. A berlini reptér az elején eh, már az elejétől fogva hiányzott ott a megfelelő irányítás, és eh, itt azért ez nem volt olyan rossz. Nagyon érdekes pontokat vetett fel, ezeken gyorsan végveszek. Igen, hát 12 év az egy hosszú idő, a személyzeti tervezésben is ez egy nehézség, és egy új e- aspektus, amit alkalmazunk, az embereknek perspektívát adunk, ők dolgozhatnak a szerelésben és a karavásban is, és ez természetesen ez nem volt ennyire egyértelmű régebben, tehát ez egy nagy előrelépés, tehát per kadarabba történő hogy világossá tettük ezt a költözést, ez egy lehetőség van rá, és hát annak függvényében, hogy a projekt mit igényel, oda lehet menni. Azt hiszem, hogy több száz emberről van szó, tehát itt, itt és mindig vannak, akik akarnak menni, van, akik nem akarnak menni. Ez minden projektben így van, van, akinek mennie kell, ez más meg munkát keres máshol, és meg is találja ezt máshol és természetesen a fúzió kutatási közösség tervezte meg együtt ezt a gépet, ez egy eh, high-end gép, és eh, hónap végére szeretnék biztosítani, hogy az új szekvenciát is támogatják, és eh, mindenben a legjobb eredményeket érik el. Itt van egy nyilvánvalóan a, kell tartani a stábjuknak a kompetenciáját is, de, és rendelkezés kell bocsájtani a szükséges képességeket folyamatosan. Ez egy fontos lépés, a többi ország kötelezettségvállalása, ez egy nagy téma természetesen az ITER tanácsról, amikor hazamentünk, akkor azt mondtuk úgy, hogy meg kell győzni a saját kormányainkat, hogy ezt többe kell, hogy kerüljön, és hát ez a dolgunk, ezt meg fogjuk tenni, száz százalékot nem mondhatunk ebben, de mi teljes mértékben ezt a tervet fogjuk tolni a kormányaink, a parlamenteink irányába, ezt fogjuk javasolni, tehát ez egy olyan téma, amit az összes ITER országban olyan szinten kell képviselni, mint költségvetés fontos többé-kevésbé azt hiszem lefettem a legtöbb felvetését. Ha hiányul valamit, kérem mondja meg. Én is kiegészíteném ezt eh, a legtöbb pontot. Ugye már kezeltük az elején, az eh, a vákumtartály, az épületek, eh, a költségvetés, ez mind kezdtük kezelni. Ez egy jelentős kihívás, de foglalkozunk velük, ami az építkezést illeti, amikor ennek vége lesz, akkor a helyzet akkor másra tudunk figyelni, ugye itt a költségvetések az üzemeltetésben a különböző módon kell felhasználni évről évre a költségeket. A harmadik feleket érítve a fő problémánk az, hogy meggyőzzük a többi felet arról, hogy az Európai Tanács, az Európai Parlament továbbra is támogatja majd a projektet, hogy az épületeket be kell fejezni, a vákumtartályt be kell fejezni, hogyha ez nem sikerül, akkor um, természetesen a, a kötelezettségvállalás uh, uh, nehézkes lesz a többiektől is. Az ITER-re nekik is szükségük van, csak úgy, mint nekünk, tehát a fúziót, nem, ezt a technológiát nem tudják megoldani, tehát a saját kutatásokra kell az ITER arra, hogy fejleszik a fúziós technológiát, annak érdekében, hogy ezen a területen haladni tudjuk, ez összeköt bennünket, senkinek sincsen alternatívája pillanatilag ebben az ügyben, ezt kell, hogy mondja. Hivatalos szinten, bilaterális szinten mindenhol ezt hangsúlyozzuk, hogy együtt kell dolgoznunk, így tudjuk biztosítani a hozzáférést az éterhez. Egyedül önmagában senki sem elég erős ahhoz, hogy ezt megépítse, vagy valami nagyobbat építsen, mint az itt. Sem a kínaiak, sem az amerikaiak vagy az oroszok nem tudnak tokamakot építeni egy ilyen méretben. Ez tehát összeköt bennünket, de az utolsó esélyünk is, hogyha itt valami félremegy, nagyon félremegy, nagyon csúszunk, akkor nehézségeink lesznek. Egy sor problémát persze még meg kell oldani a japánokkal, oroszokkal, a koreaiakkal, hiszen ők 20-25 um, után, 2020 után gyorsabban akarnak haladni, ezeket a részletkérdéseket persze majd meg kell vitatnunk. Hogyha önök úgy gondolják, erről is be tudunk számolni. A, a független um, értékelés, a kutatócsoportunk is gondolkodik. Hát az egyes szakaszoknak van egyfajta hosszúsága, ezt be kell tartani. Jobb, hogyha kísérleteket alaposan végezzük, és mi fejlesztjük a dolgokat, és nem akarunk túl gyorsan előrevágni a dolgok esetében, nem szabad kapkodni. És itt egyfajta konvergencia jön létre a tudósok szintjén is. Köszönöm. Köszönöm szépen a pontosítást, hogy válaszoltak a kérdésekre. Az előadó kíván-e még reagálni, Maria? Kére szót. No, itt. Nem. Azt hiszem minden elhangzott már, ami fontos. Nem vagyok azért annyira optimista, de realista vagyok jártam ott, láttam, hogy miről van szó. Őszintén szólva összehasonlítom azt, ami most működik, ahogy működnek azok is, ami korábban történt. Egy kettőt láttam, és tudom, nem lehet összehasonlítani azok a problémák, amik ott voltak ott a szervezeti szinten, a menedzsment szintjén. Nem volt együttműködés a hazai ügynökségek és a nemzetközi szervezetek között, nem volt terv, nem volt igazi menetrend, nem voltak mérföldkövek, semmi nem volt, minden csak úgy úszott. Most pedig minden rendjén van. Kell egy terv, tudni kell, hogy hol tartunk és hol maradtunk le, de ehhez kell egy alap, amit összehasonlítunk. Azt, látom az esélyt, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Köszönöm szépen. Ugye itt ez a mi bizottságunk sikere is, hiszen már két éve bíráltuk a projektet, és hát morogtunk, hogy úgy mondtam, a hiányzó tervezés miatt, meg hát a pluszköltségek miatt. Ez a jövő hét előkészítése is volt július 14-én 9-kor reggel. Kannéte biztos úr eljön a szakbizottságba, az ipari, az ITRE bizottság együtt, de Fontos volt, hogy egybehívjuk ezt a mai ülést, mert a Marian második jelentése megszületett, miután elhalasztottuk a mentesítést, hogy tényleg legyen információ, hogy megnéztük a projektet. Megkérdezném még egyszer, újra és újra felvetjük, hogy elmegyünk a kadarásba. Mikor lenne önöknek jó, mi, szóval önök szerint mi lenne, mikor, mikor lenne a legjobb oda menni, Sremer úr? In diesem Jahr ist ein ausgezeichneter ebben az évben kiváló lenne, alkalmas lenne. Természetesen nagyon sok minden látható már, ugye nagyon impozáns betonépület van már ott, és a következő, a jövő év is biztos nagyon érdekes lenne, hiszen akkor már elkezdik a beszerelést, akkor az meg azért lesz érdekes. Úgyhogy igazából nagyon sokféle lehetőség van erre, önök döntik el, hogy mikor szeretnének megjönni. Elnök, köszönöm szépen. Akkor most befejezzük az ülés. Ez egyebek napi rendi pont alatt nem kaptam semmit, tehát akkor jövő, hét, a, a jövő heti ülésünket most nagyon jól előkészítettük, lezárom az ülést.